colleagues, please, can we start our meeting? Kedves kollégák, kezdjük akkor az ülést. Mégpedig a napi rend elfogadásával tekintetem most, hogy elfogadták? Köszönöm. Jóvá kell hagynunk a 2015. március 12-i ülés jegyzőkönyveit is. Ha nincs megjegyzés, köszönöm. Akkor mehetünk is tovább a vitára, a módosító indítványokra. Abból van Fernándes jelentésről van szó, rendkívül fontos vitát kell lefolytatnunk. 1396 módosítót kaptunk, ami természetesen jelentős szám, de tekintettel a téma jelentőségére ez várható is volt. És el kell mondanom, ha szabad megjegyeznem valamit, úgy gondolom, hogy ezek a módosító indítványok nyilvánvalóan eltérnek egymástól, de azért valamilyen konvergenciát tapasztalok, erre való törekvést a szakbizottság tagjai részéről, hogy olyan tervvel rendelkezünk, amely hatékony, amely hatékonyan járul hozzá ez a beruházáshoz, és amely demokratikus is. Úgyhogy jó alappal rendelkezünk a munkánkhoz, és természetesen kevesebb, mint egy hónap alatt elő kell készítenünk a szavazást, illetve április 14-én fogjuk megkapni ezt az anyagot, ami az 54. cikk alapján megint csak nagy kihívás ez számunkra, de a mai vita alapján sikerül majd jó dokumentumot készítenünk, hogy elkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Még valami, csak nagyon röviden üdvözlöm a jelentést két jelentéskészítő, illetve a többi jelentéskészítő részéről üdvözlöm mindenki reaktivitását. 1396 módosító indítvány született, ez azt jelenti, hogy ez a projekt rendkívüli módon mobilizált minket, és hogy jó kompromisszumokat kell találnunk, minőségi ö, szövegezést ö, megfogalmazni, hogy ez elvárásainknak megfeleljen, és Európát azzal a megnövekedő befektetésekkel, dinamizmussal, munkahelyteremtéssel lássál, amire szükség van. Roberto, visszaadom az elnöklést. Köszönöm, Sár. És akkor, ha ezzel kezdjük? Olyan kedvesek az előadók egymáshoz, Ones Fernández kezdi. Parancsoljon. Os senhores presidentes. Köszönöm, elnök úr, szeretnék gratulálni a kollégáknak, illetve Bulman jelentéstevő kollégának köszönetet mondanék a végzett munkáért, az árnyék jelentés tevőknek is. 2700 módosítót kaptunk, hiszen ne feledkezzünk meg, más szakbizottságok bizottságok módosítóiról sem. Tehát az Európai Parlament valamennyi képviselője nagyon erősen bevonódott a dosszié körüli munkába. Ez jelzi a dosszié fontosságát, ez az alap nagyon fontos az európai beruházások számára, hogy csökkentsük a bürokráciát, és újra felélénkítsük a belső piacot, fontos a KKV-k irányában alkalmazott megközelítés is. Ez az alap lehetővé teszi a munkahelyteremtést, a növekedést, és a parlament eddigi felhívásainak irányába mutat egy olyan stratégia irányába, amely lehetővé teszi a növekedést. Aztán itt van a szélesebb körű csomag, amelyben az LKB még fontosabb szerepet játszik Gratulálni szeretnék, amiatt, hogy a módosítók, ahogyan az itt elhangzott, alapvetően egy közös irányvonalat követnek. Úgy vélem tehát, hogy ez az alap júniusra készen fog elni, és nagyon sok lehetőség lesz még, még akkor is, hogyha nincs túl sok idő, de van időnk még, hogy eszmét cserélünk az alapkörüli ügyekről. Azt szeretnénk, hogyha az eszmecsere minősége megfelelő lenne, nagyon sok módosítót kaptunk, és reméljük, hogy ezt el tudjuk érni. Tehát, ahogyan mondtam, a módosítók egy közös irányvonalat követnek, van néhány különbség, eltérés. Egy kompromisszumot javasoltam, hogy a jogalkotási dosszi a rendeletre való tekintettel következetes legyen, és remélhetőleg ennek a dossziénak az útját siker koronázza majd. A finanszírozás esetében van egy közös cél, mégpedig az, az a cél, hogy a Horizont 2020-on belül, és itt megszakad a... Nincsen német tolmácsolás ö, ezt, a, ezt a... Nos, úgy tűnik, hogy visszatért a német tolmácsolás is, tehát folytatom, mondja a felszólaló. Tehát arról beszéltem az imént, hogy ami a finanszírozást illeti, itt is kialakult egy közös irányvonal. A lehető legjobban szeretnénk csökkenteni a Horizont 2020, illetve a Connecting European Facility-re gyakorolt hatást. Azt szeretnénk, hogyha rugalmasság jönne létre a garancia alap létrehozásakor. Egy olyan garancia alapot akarunk, amely visszavonhatatlan, feltétel nélküli, és senki nem vonja kétségbe az eddig előirányzott alapokat. Ami a garanciát illeti, Nos, franciáról is beszélhetek, mondja az előadó. Volto a, a insistir, cá uma linha comum no financiamento. Tehát végegyszer elmondanám, hogy van egy közös irányvonal a finanszírozásokat illetően, az tehát a cél, hogy a Horizont 2020-ra és a Connecting European Facility-re gyakorolt hatást csökkentsük, tehát mindenki egyetért ebben, rugalmasságot óhajtunk, de nem akarjuk veszélyeztetni a hitelességet, a terv hitelességét. Senki nem vonja kétségbe ezt a 16 16 eh, milliárdot, amit a garanciára előirányoztak, ennek visszavonhatatlannak kell lennie, és semmi feltételhez nem szabad ezt kötni. Oh, no, no, the, the, the translation in German oh, is working. I, I, but you should please not talk. Now it begins. <laughs> bon, mais je pas conclu. Még nem végeztem, mondja a felszólaló. Ja. Also, äh, äh, also die Übersetzung ist miserabel. Nos, a tolmácsolás nyomorúságos minőségű, állandóan megszakad, és hogyha a kabin arra akar minket inteni, hogy ne ö, csevegjünk állandóan, hát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet értékelni. I'm sorry, I'm not in the condition to judge the quality of the German translation. I just... Nem tudom minősíteni a német tolmácsolás minőségét, azt hallottam, hogy van, aki elégedetlen vele. De gondolom, hogyha hagyjuk őket nyugodtan dolgozni, akkor rendben lesz a dolog. Bem, vou continuar em português. Vou tentar uh, acabar a... Nos, eh, akkor portugálul folytatom. Megpróbálom lezárni a beszédemet portugál nyelven. Tehát arról beszéltem, hogy uh, fontos a hitelesség az alap esetében, és uh, ezért mondtuk, hogy a garanciát semmiféle feltételhez nem lehet uh, kötni. Uh, és senki nem vonja kétségbe ezt a 16 milliárdos garanciát. Szeretnénk csökkenteni a European Connecting Facility és a Horizont 2020-ra gyakorolt hatást. Itt ugye egy éves többletről volt szó az alap esetében, illetve arról, hogy a többletnek vissza kell vezetődnie a múltbeli költségvetési sorokra, ha lenne többlet. Nos, amikor felülvizsgáljuk a tervet 2017-ben, akkor majd megpróbálunk egy kompromisszumos megoldást találni, amelynek erős kompromisszumnak kell lennie annak érdekében, hogy a programok, amelyek születtek a tervnek köszönhetően, illetve azok az összegek, amelyeket erre a tervre használtak, azokat majd újra felhasználják a régi célokra. Tehát a 2017-es felülvizsgálatnak az kell, hogy legyen a célja, hogy az adott forrásokat visszavezessük korábbi költségvetési sorokra, amelyeket a garancia létrehozására használtunk. Aztán az első években nem lesznek veszteségek, mondtuk. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a garancia alapot egy szélesebb időkeretben lehet létrehozni. Mi pedig azt mondtuk, hogy a garancia alapot a következő több éves pénzügyi keretben is létre lehet hozni, tekintettel arra, hogy nem lesz szükséges a következő években ezt a garancia alapot annak teljességében előállítani vagy megteremteni. Ez tehát egy jó javaslat a célunk eléréséhez, mely cél ugye az, hogy ne csökkentsük a Horizont 2020-at, illetve a Connecting European Facility eszközt. Ami pedig a többi kérdést illeti, különösen az alap irányításához kapcsolódó kérdéseket, illetve a projektek kiválasztását, valamint a steering board összetételét. Nos, mi már éltünk ez irányú javaslatokkal, függetlenségre van szükség, nem szabad politikai interferenciákat létrehozni, tehát egy módosító javaslattal értünk annak érdekében, hogy az irányító testületben a tagállamok képviselői legyenek jelen. Nagyon sok mód, módosító volt, a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan még gondolkodnunk kell, nem lehet minden egyes esetben vitázni a delegált jogi aktusok kapcsán, hiszen ez az alaphitelességét kérdőjelezné meg. A projektek kiválasztásánál nem annyira nehéz dolog ez, hogyha túlságosan sok kritériumot állítunk fel a projektek kiválasztásához, hogy ugye legyen európai hozzáadott érték, aztán a munkahelyen teremtés, a minőség, a projekt minősége, nos, akkor sajnálatosan olyan projekteket fogunk kiválasztani, tanítani, amelyek ugyan fontosak, de ugye itt van még az addicionalitás elve is. Életképes projektekre van szükség, technikai és gazdasági szempontból egyaránt, remélhetőleg megtaláljuk majd a jó középutat. Tehát egy olyan alapra van szükség, amely hiteles, júniusra létre kell, hogy jöjjön az alap, és a több éves pénzügyi keretet majd attól az a dátumtól kezdve kell igénybe vennünk. Mindenkinek köszönetet mondok az jelentéstevőknek, a kollégáknak, biztos vagyok benne, hogy sikeresek legyünk, leszünk, és különösen Bulman kollégának szeretnék köszönetet mondani, aki keményen dolgozott ezen a dosszén. Köszönöm. Now the floor to Udo Bulman. Köszönöm, Udo Bulmannak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, a társult szakbizottság, tisztelt kollégák. Nos, itt a jelentés tevő és a hozzá járuló kollégák és hozzájárulnak a módosítók számához. Tehát amikor ő 2000 módosítóról beszélt, akkor igaza van, és ez megmutatja, hogy milyen nagy érdeklődést váltott ki ez a téma köszönetet mondok a kollégáknak az elkötelezettségért. Igen, ez a dolog valóban megéri a felradozást, hiszen hozzájárulunk a demokratikus kultúrához és a politikai akarat képződéshez itt az Európai Parlamentben ezáltal, hogy a kollégek ilyen széles körben vesznek részt ebben a tevékenységben. És ez növeli a nyomást is, Egyrésztről azt illetően, hogy jó minőségű munkát adjunk ki a kezünkből, és aztán azt illetően is, hogy tartsuk magunkat a határidőkhöz, amelyekről José Manuel beszélt. Talán egy előzetes észrevétel, hogy ezt a nagy célt hatékony és jó eredménnyel akkor tudjuk elérni, hogyha a kompromisszumok jó szellemiségét továbbra is fenntartjuk itt a politikai munkánk során, a szakbizottság, illetve a frakció határokon túl menően, és ezért szeretnék köszönetet mondani előre is, mert ez a dolog valóban megéri. Tudjuk, hogy nagy munka teher nehezedik mindenkire, a bűrókra, amelyek ugye a kezünk alá dolgoznak, valamint a kollégákra, magukra is, de nagyon sok segítőnkre is, akiket nem látunk minden nap, vagy nem találkozunk minden nap velük. Az a fordítói szolgálatokra is érvényes, és azokra a kollégákra is, akik itt a kabinokban minket tolmácsolnak, valaki mindannyiunk számára nagyon nagy a nyomás, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani remek munkájáért, és miut, miért nagyon, miután nagyon régóta ismerjük egymást, úgy tudom, hogy Werner Langen is uh, ugyanígy látja ezt a dolgot, és ezt a köszönetet mindkettőnk nevében fejezhetem ki. Most nézzük az érdemi kérdéseket, uh, és próbáljuk meg az érveket eh, itt eh, a szerkezeti elemenként átnézni. Egy fontos eh, témakör az, hogy a tárgyalások, illetve a megállapodás a bizottság és a beruházási bank között hogyan is jön létre. Amikor átnéztük a módosítókat, akkor én mindig úgy látom, hogy a jelentéstevő által javasolt irányelvet nagy részben a kollégák támogatják. Vannak eltérő nézetek, egyes kollégák ambiciózusabbak, akik azt mondják, hogy az FC-nek saját jogi személyiséggel kellene rendelkeznie. Én ezt nem tartom érdektelen javaslatnak, mert úgy vélem, hogy a jövőre nézve ezzel sokat nyerhetnénk. Nem tudom, hogy itt most az idő rövidsége miatt lehetséges lesz ezt rögtön létrehozni, de ez egy olyan vita, amelyet az árnyékjelentéstevők körében le fogunk folytatni. Ez egy fontos javaslat, amely a néppárt részéről került benyújtásra, és sokan támogatják ezt hogy kellene egy tanácsot létrehozni a bevont bankokból és közvetítőkből állna ez, amelyek az EU garanciával dolgoznának, és ők egy nagy szerepet játszanának ebben a munkában, és a e tekintetben is nagy támogatást láttak ez a javaslat mellett. A következő téma az, hogy hogyan biztosítjuk majd, hogy az alapnak lesz elegendő forrása. Nos, azt helyesen ö, láttam, hogy ö, sokan sajnálta jegyezték meg, hogy a tagállamok ö, mostanáig ö, nem képesek, vagy nem akarnak investálni az alapba. Azt hiszem, hogy nem gond, hogyha mi felszólítjuk a tagállamokat, hogy változtassanak ezen magatartásukon, de üdvözölnünk kellene, hogy sok tagállam már most biztosította, hogy a nemzeti támogató bankok, vagy fejlesztő bankok, vagy platformok révén részt vesz majd ennek az alapnak a tevékenységében. Ez jó. És az európai szabályozók kialakítói, tehát az FC és az FC hatóságok, az FC teljes szerkezete, valamint másrésztről a nemzet és a regionális segítők közötti együttműködést is tekintetbe kell vennünk. Itt is nagy egyetértés uralkodik a különböző módosítókat nézve. A liberálisok azt hiszem helyesen mutatnak rá arra, Ramon is, Ramon vetett ezt fel, hogy ne feledkezzünk meg a régiókról. A régiók nagy szerepet játszanak, amikor arról van szó, hogy egy észszerű ö, finanszírozást alakítsunk ki a középvállalatok esetében, vagy az infrastruktúrális deficitek leépítésében. Én ezzel egyetértek, és remélem, hogy emellett egy széles többség alakul majd ki, emellett a módosító mellett. Aztán ez átvezet engem ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan is nézenkenek az új épületnek a szerkezete, a steering board és az investment committee struktúrája milyen is legyen. Itt különböző elképzelések vannak, hogy ezt hogyan fejlesztjük tovább. Vannak néppárti javaslatok, SND javaslatok, a zöldek részéről, a GUE részéről is érkeztek javaslatok, mely szerint a steering boardot erősíteni kell, az FDD esetében, illetve az ECR javaslatok szerint a steering boardot ki kellene venni ebből a szerkezetből, törölni kellene, mert az Európai Beruházási Bank ideig is rendelkezett már egy működőképes struktúrával. Ezt meg kellene vitáznunk, vitatnunk, hiszen ö, nem lehet egyidejűleg erősíteni a steering boardot és kivenni a struktúrából. Tehát itt mindenképpen találni kell egy utat, és erről még eszmét kell cserélnünk. Azt hiszem, hogy a steering boardról nem tudunk lemondani, mert ö, itt a ö, részvényesek is össze gyűlnek, akik politikai felelősséget viselnek, amelyet mi ruházunk rájuk, és nekik ezzel a felelősséggel élniük kell. Tehát az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bankra ruház ezt a felelősséget. Aztán itt sokat beszéltünk arról, hogy mennyire nyitott ez az alap harmadik személyek számára, hogyan fejlődjön tovább, ki adhat bele pénzt, kinek szabad beleadni a pénzt, és kinek lesz majd együttdöntési joga a beruházási tevékenységről, a beruházások irányáról, profiljáról. Sok kolléga aggodalmat fejezte ki azt illetően, hogy az esetleg csatlakozó magántőke esetében, különösen az EU-n kívüli magántőke esetében lehetőség szerint megváltozhatna az alap jellege. Itt megint csak jó javaslatok érkeztek a néppárt részéről, amelyek rámutatnak arra, hogy egy elválasztást kellene bevezetni azok között, akik azt mondják, hogy pénzt adunk, de ez nem jelent irányítási hatásköröket is az alappolitikájába. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon észszerű módosítás, amelyet aztán majd a végleges szövegben is megjelenítünk. Aztán a beruházási bizottság esetében különböző javaslatok vannak, hogy ez hogyan tevődjön össze. Sok kolléga azt mondotta, például Szanda, hogy ennek függetlennek kell lennie. Gressle asszony is ezt a közérdekhez köti, és azt nyomatkosítja, hogy beszámoltatási kötelezettségre van itt szükség, ezt indokoltnak tartom. A zöld kollégák, más kollégák a néppártból arra mutatnak rá, az SND is, hogy széles területeket kell képviseltetni a szakértők testületében. Azt hiszem, hogy ez is támogatásra méltó ez a javaslat. Aztán, hogy hogyan létre ez az Investment Committee, illetve a managing director és helyetteseit hogyan kell kijelölni, a e tekintetben különböző elképzelések vannak. Alapvetően a parlament világosan kijelenti, hogy itt a parlament ellenőrzésére mindenképpen szükség van, amikor a beruházási iránymutatásokról van szó, vagy a felelős személyek összetételének kialakításáról, akkor az Európai Parlamentnek ebben biztosan fontos szerepet kell játszania, hiszen a, a, itt az európai költségvetésből bocsájtanak rendelkezésre forrásokat, hogy technikailag ez hogyan fog működni, azt még részleteiben tisztázzuk ennek részletei még nyitottak. Ugyanez érvényes arra a kérdésre, hogy az alapot a jövőben hogyan akarjuk majd kezelni, hogy az alap egy bizonyos időpontban természetes módon megszűnjék, vagy esetleg továbbfejlesztődjék, ezt illetően is különböző kijelentések vannak egyetértés van abban minden esetre, hogy három év múlva egy észszerű felülvizsgálatra van szükség az alap esetében, és senki nem mondja, hogy három év végeztével az alapot meg kell szüntetni, hogyha jó munkát végzett. Van, kell, hogy legyen lehetőség az alapot tovább folytatni valamilyen formában, megfelelő formában. Köszönöm a figyelmet. Thank you to the rapporteur for the... Köszönöm a raportőrnek ezt az előadást. Most akkor átadom az árnyék előadóknak. Karasz úr következik. Ja, meine Herren Vorsitzenden. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy minden arany jelentéstevőnek meg kell ismételni az elhangzott dolgokat. A lényeg az, hogy a vitát abba az irányba folytassuk, hogy milyen területeken kell javítani a jelentésen. Nos, én támogatom mindkét jelentéstevőt elemzéseikben és az iménti felszólalásaikban. Van itt egy jó alap, amely megteremtődött. Három megjegyzést szeretnék tenni. Az első. Több újságban is olvasom, hogy a módosító indítványok száma szemet nyilvánosan úgy értelmezik, hogy a parlament blokkolni kívánja a garancia alapot, vagy halasztani akarja annak létrehozását. Mondjuk ki nyilvánosan, világosan, hogy a jelentés, illetve a módosítók áttekintése után bizonyossággal kijelenthetem, hogy a parlament nagy többsége akarja ennek az alapnak a létrehozását, és be akarja tartani az időtervet, majd pedig dolgozik ennek javításán három döntő területen, honnan is jöjjön a pénz a governance területén, valamint a cselekvőképesség területén hogy ez ne egy plusz garancia alap legyen, egy beruházási bank garancia alap, hanem egy európai beruházási alap, amely jövőben mutató projekteket finanszíroz, hogy növekedést és munkahelyeket tudjunk teremteni, és a beruházások területén Európa nemzetközi szereplőként jelehessen meg ez a célunk. És itt egy demokratikus folyamat zajlik de világosan kijelentem itt is, hogy azok a módosító indítványok, amelyek az alapot és ezen célkitűzést veszélyeztetik, nos, azok nem találnak a mi támogatásunkra. Másodszorban a módosító indítványok a frakciómból két elv mentén kerülnek megítélésre. Garantálásra kerül -e az, hogy a pénz visszavonás nélkül és garantáltan befolyik az alapba, igen vagy nem. És hogyha feltétel nélkül és visszavonhatatlan elv nincs adva, akkor nincs beruházási biztonság, és ez veszélyezteti a magánbefektetők szükséges részvételét az alapban. Ez a garancia alap és az alap célja ezek együtt hatnak a közberuházások és a magánberuházók részvétele ösztönzése révén. A második alapelv az, hogy a döntéseket függetlenül kell meghozni, nem lehet tehát itt politikai befolyásolás, mert különben a magánberuházások és magánprojektek nem jelentkeznének itt az alapnál. Ez nem el, nincs ellentmondás a parlament részvétel és a független döntéshozatal között. A jelentéstevőnek nincsen olyan javaslata, hogy a projekt odaítélésnél alak, avatkozzunk be. Itt a governance-t kell biztosítani, hiszen itt az EU költségvetésből bocsájtunk rendelkezésre forrásokat. Ezért a governance struktúra fontos, és a delegált jogi aktusok nincsenek egymással ellentmondásban, illetve a döntések függetlenségével nincsenek ellentmondásban. És itt van a harmadik terület, hogyha a governance területén, valamint a fejlesztő bankok és ipari platformok és témaplatformok területén, valamint a költségvetés területén cselekvésre van szükség. Tehát itt ugye a javaslatok vagy az elemzés után közös kompromisszumokat kell elérnünk az egyes elveket, célokat illetően, és mindenkit arra kérek, hogy ezen szellemiségben folytassuk utunkat, és örülök az együttműködésnek. Thank you. Now... Köszönöm. Most. Gutierrez, eh, árnyék előadó SND. Köszönöm, eh, elnök eh, úr, nem fogom megismételni azt, amit a raportőrök már elmondtak, már elég sokat beszéltünk már erről, és számos témában eh, van eh, egyetértés, és ugyanakkor egy eh, kifele irányuló üzenetet is megfogalmazhatunk, ahogy Karasz úr is mondta. Itt igazándiból felmerül az a kérdés, hogy a parlament blokkolni akarja ezt az alapot, illetve megakasztani ezt a folyamatot. Én azt gondolom, hogy a módosítók alapvetően nem ezt a célt szolgálják, hanem a módosítók nagy száma azt mutatja, hogy nagyon sokan érdeklődnek az alap iránt, illetve szeretnék, hogyha minél jobban megvalósulna. E, azt is mutatják a módosítók, hogy a parlament számára ez egy fontos kérdés, illetve a szakbizottságok számára is fontos kérdés. A módosítók nagy száma éppen ezért az érdeklődést mutatja. Ami az addicionalitást illeti, és azt, hogy milyen következményekkel fog mindez járni az Európai Unió költségvetésére. Nos, éppen ezért nyújtottunk be mi egy sor olyan módosítót, amelyeknek lényege az, hogy úgy álljon fel egy garancia, amely egyébként garantálja a költségvetést is, tehát egy hatékony végrehajtási lehetőséget, eszközt biztosít. A szocialisták részéről benyújtott módosító. Ez decir, sin poner el río. Azért létezik, illetve azért lett beadva, vagy azért lettek beadva, hogy ez a stratégiai alap, az tényleg egy olyan garancia alap legyen, amely rendelkezik a neki előírt képességekkel. Nyilván nagyon jó, hogyha ezt az Európai Unió létrehozza. Most ami a két költségvetési sort illeti. Először is nem gondoljuk azt, hogy eh, a priori el kell dönteni azt, hogy honnan jöjjön a pénz a garancia alapba. Eh, más szóval sokkal logikusabbnak tartjuk azt, hogy a rendelkezésre álló éves költségvetési adatok alapján évente határozzuk meg ezeket az összegeket, és döntsük el, hogy honnan jön a pénz. Tehát nem rögtön az első pillanattól kezdve állna rendelkezésre ez a pénz, és hát arra is oda kell figyelni, hogy a költségvetésre gyakorolt összhatása ennek az új alapnak eh, korlátozott legyen. 2015 és 2016 kapcsán például látjuk azt, hogy az ITER programnak nincsen szüksége a pénzek egy részére, amit oda be tábláztunk, beterveztünk, és és ez a pénz most jelenleg ott van, fel lehet használni. Négy hónappal ezelőtt még nem tudtuk, hogy ez a fel nem használt, felszabaduló összeg az rendelkezésre áll. Tehát azt az összeget például fel lehet használni a garancia alapra. Ezért is gondoljuk azt, hogy racionális dolog évente vizsgálni ezt a kérdést. A szocialisták egyébként alapvetően azt úgy érzik, hogy nincs szükség arra, hogy egy ilyen 8 milliárdos biztonsági puffert, ha úgy tetszik, létrehozzunk. Nyilván valami fajta blokkolt összegek, vagy megtakarítások azok szükségesek, de, én úgy, de úgy gondoljuk, hogy 8 milliárd az sok. Ami a likviditást illeti, ugye a garancia az megvan, tehát bármi történik, a 16 milliárdos garancia az az, az rendelkezésre áll. A 16 milliárd az, az mindenképpen egy olyan összeg, ami, ami, ami rendelkezésre áll. Ezen kívül van még EBB-s garancia, és van egy 8-9 százalékos blokkolt összeg a költségvetésben, ami felhasználható a garanciára, illetve más tételeknél is megfigyelhető, hogy rendelkezésre állnak összegek. Itt igazándiból egy plusz költségvetési eszközről van szó, amelyhez viszont nem szükséges létrehozni külön puffert. Ez a két üzenet, amit én a szocialisták részéről szerettem volna megfogalmazni. Thank you, Mr. Chairman, as mentioned by... Köszönöm, elnök úr, és ahogy a kollégák is mondták, én magam sem szeretném elismételni mindazt, amit itt már hallottunk, és ráadásul néhány nappal ezelőtt a mondani valóm nagy részét már elmondtam. Három dolgot fogalmaznék meg, ami az ECR véleményét illeti. Először is ugye egy ideiglenes alapról van szó, mi magunkkal módosítóval ezt szeretnénk konkretizálni, és ahogy az összes kollega mondta, nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy az FC alap ne legyen politizált alap. Viszont ha megvizsgálom a módosítók egy részét, akkor, akkor tényleg vannak jó dolgok. Az ECR frakció eh, úgy gondolja, hogy az állami támogatások ellenőrzése egy eh, sarkalatos pont, az irányító bizottságnál igen, mi ezt nem tartjuk jó ötletnek, ugyanakkor egy megerősített, független szakértőkből álló beruházási bizottságot, investment committee szeretnénk látni, és látom, hogy mások is nyújtottak be ilyen módosítót, például a 837-es módosító, amely egy teljesen függetlenül működő bizottságról beszél, illetve a 838-as módosítóban Burkhard Balc pedig a projekt kiválasztás függetlenségéről beszél. Tehát ideiglenes program, ne legyen politizált, és a harmadik dolog az az, hogy gazdasági hozzáadott értéke legyen ennek a dolognak. Ha a magánberuházókat vonzani akarjuk, akkor érdekelt és érdekessé kell érdekelté kell tenni őket, és érdekessé kell tenni a számukra ezt az egész dolgot. Az rtp e és Hökmárk úr kereskedelmileg életképes projektekről beszél, Balc úr gazdasági szempontból életképes projektekről beszél az egyik módosítójában. Tehát úgy tűnik, hogy a szocialisták és demokraták is az életképességet a projekteknek kihangsúlyozza. Ön is, elnök úr, azt mondja, ezt a 315-ös módosítójában, ahogy Bull úr is mondta, lehet kompromisszumokat kialakítani a különböző módosítókból, de nekünk az a legfontosabb célunk, hogy ne legyen politizált ez az alap, egyáltalán semmilyen, ez egy, ez egy kulcsfontosságú tétel a, a mi megközelítésünkben. Végezetül mindig meg kell ismételni, amikor csak az FC-ről beszélünk, az FC az nem a strukturális reformok alternatívája, és emellett eh, a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a reformokat, és eh, egészséges eh, gazdálkodást kell folytatniuk az államháztartás szintjén. Köszönöm, Runasz úr és valóban az én módosítóm az, az addicionalitásról is beszél, nem pont azt mondja, amit ön mondott, de, de meg fogunk tudni állapodni. Ashworth úr következik. Uh, chairman, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Egy-két megjegyzéssel kezdeném, hogyha megengedi. Úgy gondolom, hogy eléggé ambiciózus és képzeletdús programról van szó, és meg kell jegyezni, hogy egyetlen egy euró kifizetése nélkül a bizottságtól és az EIB-tól jövő bejelentés visszaállítja a bizalmat a gazdaságba, úgyhogy támogatjuk ezt az álláspontot. Kollégáimhoz hasonlóan szeretném hangsúlyozni azt, hogy ugyanakkor semmiképpen sem szabad, hogy aláássa az a hosszú távú pénzügyi tervet, gyakorlatilag nem az a megoldás, hogy itt ezeket a forrásokat növeljük. De hát ugye megint a részletekben bújik meg a kisördög, hogy végül is pontosítsuk, finomítsuk a módosító indítványokat ebből a szempontból. Azonban a gazdaság fellendítése vonatkozásában három lábú székről van szó. Tehát gyakorlatilag, ami a, a kvantitív könnyítés jelenti, nagyon messze kell jutnunk, hogy a munkahelyeket megteremtsük. De a tagállamoknak kötelezettségeiket kell először is teljesíteniük, és a megfelelő reformokat bevezetni saját hazájukban. A mi módosítóink egy csomó mindent pontosítanak a javaslatban, és tisztáznak. Először is Tekintettel az elkerülhetetlen kockázatra, azért vannak fenntartásaim a garancia alap vonatkozásában az ILO és más kollega is említette a Horizont 2020-at. Nagyon sok minőségi módosítóindítványt látok olyan kollégák részéről, akik ezt benyújtottak, és ezt javasolnám. Itt a közös ülésen meg kell vitatnunk őket. A másik dolog, ami a forgalmazási hálózatot illeti, a módszert is jobban meg kell érteni. Végül pedig másokhoz hasonlóan hangsúlyozni szeretném azt, hogy először is nyilván az alapok elosztását, illetően nagy a szerepünk, azért nem szabad túlzásba vinni. Azonban teljesen helyes dolog lenne, hogyha ez a parlament, mint felelősséggel bíró testület, és amelynek szintén fel kell vállalnia a kockázatot, ellenőriznie kell az eredményeket, hogy hogyan teljesít ez az alap. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tremozó következik az ALDE képviseletében. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák! Csak egy kétperces beszédet szeretnék tartani, mert mindannyian megírtuk módosítóinkat, és Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy három dolog nagyon fontos. A liberálisok először is meg, makacsul ragaszkodik ahhoz, mint mediterrán képviselők, hogy a prioritásokat ne felejtsük el. Véleményünkben mindannyiunknak meg kell egyeznünk abban, hogy a határokon átnyúló projekteket kell prioritásként kezelni, ahol az európai beruházási tervet kell megpróbálni elővezetni természetesen, mikor ezekkel foglalkozunk, a magánforrásokat kell vonzanunk és mobilizálnunk. Tehát európai toblet értékkel rendelkező projekteket kell támogatnunk, amelyek gazdasági és szociális felendülést eredményeznek munkahelyteremtése. Az elmúlt öt évben végzett munkára szeretnék emlékeztetni. A parlament és az Európai Bizottság, illetve a tanács megállapodott a tíz e, e és a TENTI projektekben. Tehát az európai intézményeknek, a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek az volt a feladata, hogy elemezze, és aztán megállapodjon és szavazzon az európai többletértéket képviselő projektek, képviselő projektek vonatkozásában, az, amelyek határokon átnyúlnak, és főleg a közlekedéssel, energetikával foglalkoznak. Az elmúlt öt évben nem, ha nem prioritásként kezelnénk, azt a kockázatot vállaljuk fel, hogy az eddigiek alapján megy minden tovább. Az áldéban ez az elképzelésünk, és amikor például a néppárti képviselőkkel, a kollégákkal beszélgetek, és azt mondják, hogy ah, nem kell semmit identi, nem kell semmire külön rámutatnunk. Az az olyan országok számára jó, ahol a költség előny elemzés alapján választják ki a projekteket, másoknak viszont nem. Két héttel ezelőtt a központi bank jelentése megszületett, és a többség arra szavazott, hogy a Castor projekt Spanyolországban konkretizálódjon, de nem volt eléggé átlátható a parlament számára, nagy volt a vállalkozás, egy csomó pénzt befektettek, de le kell állítani, mert a tengerparton a projekt következtében földrengések következtek be. Úgyhogy ezen projekten belül határokon átnyúló európai többletértéket képviselő projekteket kell kiválasztanunk. Tudom, hogy már sokszor elmondtam ezt, de más frakció nem szólt erről. Tehát jó munkát végeztek az eladók, és úgy gondolom, hogy azok számára, akik több Európát szeretnének, megfelelő munkát tudunk végezni, a feltéve, hogy jobb is ez az Európa. Elnök, köszönöm szépen, most a társelnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm, Roberto. Tanmazó úr, azt hiszem nincs itt. Mirjele asszonyi a szó parancsoljon. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és csak egy-két dolgot szeretnék a Google nevében elmondani. Köszönet az előadóknak, fantasztikus munkát végeztek. Biztos vagyok benne, hogy azért van még mit tenni. Az előttem szólókhoz hasonlóan én sem akarok mindent megismételni. Nyilván aggaszt a Költségvetési Bizottság tagjaként mindennek a hatása. Ami a KKV-kra vonatkozó módosító indítványokra, szociális vállalkozások szövetkezetek vonatkozásában. Attól tartok, hogy főleg ezek a, azok, akik esetleg csak másodszorba kerülnek, és csak beszélünk arról, hogy ő rájuk figyelünk. Szerintem inkább a gyakorlatban kellene ezt megvalósítani. Kutatás, innováció már megtapasztaltuk azt, hogy a gazdasági fellendülés motorjai ezek. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezzel is foglalkozunk, amikor be akarjuk vezetni ezt az alapot. Tehát intelligens befektetésekre van szükség, elszámoltathatóság, átláthatóságra, és azokat a módosítókat kell támogatni, amelyek erről szólnak. Ezen kívül hozzáférhetőségre is van szó, illetve a minőségre, minden aspektus szempontjából. Azért, hogy azon régiók, amelyek esetleg nem kerültek bele ebbe a körbe, bekerüljenek, és ne legyen olyan egyenlőtlenség, mint amit most tapasztalunk. Tehát azt hiszem, hogy minden módosító, ami azt támogatja, hogy a szociális előrelépés terén a hiányokra mutat rá, támogatást érdemel. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem Tömeszi úr nincs itt. Kut úr sem, beli úr. Tömeszi úr nincs itt? De itt van? Maragál úré a szó. Ah, Monsieur Lambert se représente. Lambert úr, ketten vagyunk a költségvetési és a, az Econ. Ekut urat képviseli? Igen, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Angolul beszélek, nem akarom újra elmondani azt, hogy egyetértünk azzal, hogy szükség van a befektetések támogatására Európában, és nem értünk egyet azzal, abban, hogy milyen strukturális reformokra van szükség, de mindenképpen befektetésre van szükség, hogy Európában a strukturális reformokat támogassuk. Tehát a kettő egymáshoz kapcsolódik elválaszthatatlanul. Beszéltünk arról, hogy milyen módon működne ez a terv. Uh, optimistic and, uh, and also we believed... A, a multiplikátor hatás persze optimista, optimizmusra ad uh, okot egy-két kulcs területre szeretnék rámutatni a módosítóink kapcsán. Először is hisszük, hogy meg kell céloznunk azokat a befektetéseket, amelyeket nem politikai módon bírálunk el, hanem figyelembe véve a valós gazdasági többletértéket. Tehát ezért azt szeretnénk, hogyha az EU 2020-as célkitűzések irányába indulnának el a befektetések, a gazdasági, szociális és környezetvételmi ö, e, eredményei miatt. Nos, ha hiszünk ebben a stratégiában, akkor mindent meg kell tennünk ennek érdekében. Ezen kívül olyan beruházásokat kell megcéloznunk, ami a gazdasági szempontból legértelmesebben felhasználhatók, tehát olyan területen kell támogatni ezeket, ahol hiány van ilyen jellegű beruházásokból. A 740-es módosítóra hívnám fel a figyelmet ebből a szempontból. KKV-k. Úgy gondoljuk, hogy a nagy szövetkezetek pillanatjának hozzáférnek a hitelhez, a tőkepiachoz, nem kell tovább támogatni őket, főleg a KKV-kat kell támogatni, és egyetértek azzal, amit Riáda asszony mondott, hogy tényleg a szociális vállalkozásoknak kell ebből előnyt élvezni. Elkerülendő, hogy a múlt technológiáiba fektessünk be, az energia, az atom, a szén, ez már mind a múlté, úgyhogy a jövőbe kell tekintenünk. Aztán, és itt most egyetértenék azzal, amit Ashford úr mondott, nem akarjuk, hogy mikro irányítást élvezzenek itt a jogalkotók. Úgy gondoljuk, hogy a rendeleten belül kell ezt megteremteni, és aztán a részletesdés a delegált a jogi aktusok keretében történjen meg, ez aztán majd a jogalkotók felügyeletére tartozik. A parlamentnek megfelelő szintű információra van szüksége, ezért adtunk be ilyen jellegű módosítókat, Megint csak nem akarunk Bianco csekket a kezelést illetően sem. Az intézkedéseket ö, arányosan kell kapcsolni a várt hatásához ezen intézkedéseknek. A terv reális feltételezéseit kell támogatnunk teljes felelősségre van szükség, hogy az alapokat megfelelően használják fel, és garantálni a megfelelő kezelést. Szerintünk a parlamentnek kellene kijelölni az igazgatót és helyettesét. Majd Ernest kitér még arra, hogy honnan is ö, jön majd ez a pénz. Tényleg aggaszt minket az, hogy legalábbis ami az Európai költségvetést illeti, a költségvetés olyan részeiből származik ez, ami már eleve beruházásokról szól. A Connecting Europe és a Horizon 2020 már eleve erről szól. Úgyhogy tényleg azt szeretnénk, hogyha a költségvetés más részeiről származna a pénz, ahol a különböző márzsok, rugalmasságok a költségvetésen belül lehetővé teszik, ahelyett, hogy a már befektetési programokból vennénk el ezt a pénzt, amelyek már réteznek. Én egyébként azt szeretném, hogyha ezt is inkább egy kicsit megemelnék, de hát ez más lapra tartozik. Aztán a bizottság és a bank közötti megállapodás jó lenne, hogyha ezt a jó alkotók is ellenőrizhetnék, Láttuk, hogy a Szovjetunió és a Kína, és Kína hogy működött, vagy nem működött. A központi irányítás nem föltetne mindig a legjobb megoldás. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a decentralizáció rendkívül fontos a projektek vonatkozásában. Ezen kívül a helyeket kell bevonni, az önkormányzatokat, az érintetteket, annak érdekében, hogy ezek a projektek tényleg gazdasági értékkel bírjanak. Aztán, ami a befektetési bizottságot illeti, szerintünk nem elég, ha csak pénzügyi szakértők vannak itt, hiszen nem erről szól ez a történet, hanem arról, hogy minden társadalom többletértéket kapjon gazdasági, szociális, környezetvédelmi szempontból. Ezért azt szeretnénk, ha a beruházási bizottság ezt tükrözni. Végezetül, ez nagy gond számunkra, a jelenlegi összetételében aggaszt minket az, hogy azok az országok és területek, ahol a legjobban szükség volna erre a projektre, lesznek azok, amelyek a legkevésbé élvezik ennek előnyeit. Ami a társfinanszírozási szabályokat illeti, kicsit aggaszt minket az, hogy a stabilitási és növekedési paktum a jelenlegi formájában egy csomó tagállamnak nem teszi lehetővé ezen projektek kiaknázását. Úgyhogy a rugalmasághoz szeretnénk kapcsolódni, amennyire csak lehet, hogy megint csak ne ott legyen további befektetés, ahol már eleve van, és ott ne, ahol meg hiányzik. Köszönöm. Merci, Monsieur Maragall. Köszönöm, Maragall úr. Yes, thank you, President. Um... Köszönöm, elnök úr. Csak folytatva azt, amit Filip itt elkezdett, az FC hitelességi problémával küzd, ezt már azt a raportőrök is mondták. Ugye a, nem, a mi munkánk lényege az, hogy a lehető legnagyobb hitelességet adjuk ennek a ennek a, a, a, a dolognak, amikor az majd magasabb kockázatú projekteket is finanszírozni akar. Úgy gondoljuk, hogy nem csak gazdasági szempontból fontos a projektek minősége, hanem a fenntarthatóbb Európához való hozzájárulás miatt is. Ezért világos, pontos kritériumokat szeretnénk látni. E, az üvegház kibocsátású gázok, illetve üvegház hatású gázok, illetve e, az egyéb e, környezetvédelmi jellegű beruházások során oda kell figyelni az elmaradottabb régiókra is. Azt szeretnénk, hogyha addicionalitás jellemezné a projekteket, az EBB-nek legyen genderpolitikája is, vegye figyelembe a nemi szerepeket, illetve azok elosztását. A, ebben az értelemben már látunk példákat más fejlesztési bankok részéről. Ami költségvetési tételt, ami a költségvetési témát illeti, honnan jön a pénz. Azokkal értünk egyet, akik azt mondják, hogy a Horizon 2020-at amennyire csak lehet őrizzük meg, és a létező márzsokat és rugalmasságokat kell felhasználnunk. Itt az éves költségvetési töbleteket is figyelembe vehetjük. Miért ne? Ami az átcsoportosításokat illeti, teljesen egyetértünk azzal, hogy az éterből például lehet átcsoportosítani, de más tételekre is gondolunk, például a kapra. Hát lehetne például felső korlátossá tenni az egyes gazdaságoknak kifizetett pénzeket. Megértjük, hogy ez egy bonyolult kérdés, és ezekben a nehéz költségvetési időkben ez nem nehéz. Emellett a contingency rezervet lehetne felhasználni szerintünk. És a döntéseket éves költségvetési alapon hozzák meg. Emellett azt is gondoljuk, hogy a decentralizált rendszer a projekt kiválasztásánál fontos, mert az biztosítja a helyi és regionális szereplők bevonását. A regionális alapoknál már léteznek olyan partnerségek, amelyek felhasználhatóak az FC projekteknél is. Ami az Európai Parlament szerepét illeti, az igazgató és az igazgató helyettes kiválasztásánál lehet szerepe, e, a, bels, a beruházási bizottság pedig független szakértőkből álljon. Mindjárt befejezem, elnök úr. A bizottság e, eredeti javaslatában azt mondja, hogy ha a magánberuházók pénzét akarjuk, akkor ne várjunk, e, ne várjunk kondicionalitást és erős parlamenti ellenőrzést. Ehelyett azt kell mondani, hogy nekünk a mechanizmust eh, kell biztosítanunk, eh, A mi érdekünk az, hogy eh, csökkenjenek a regionális különbségek és igazi növekedés következzen be. Köszönöm. Merci. Monsieur Valli est absent. Köszönöm, Galiu nincs akkor Zanni úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, és csupán a számunkra fontos témákra térnék ki, hiszen a kollégák már nagyon kimerítő elemzéssel szolgáltak. Az első pont az irányítás a governance kérdése. Nem vagyok annyira meggyőződve arról, hogy ki kell zárni az alappolitikai irányítását, hiszen ez az alap egy politikai döntés következménye volt, tehát garanciára van szükség, hogy ezen beruházások azokat a célokat követik, amelyeket az EU tűzött ki. Az EBB és a bizottság az elmúlt években véleményem szerint nem garantálták ezen célok követését, és egyes projektek kudarcot vallottak, amelyeket az EBB e finanszírozott, például a Castor tervet említették itt a kollégák. Nos, Olaszországban a mesztrei infrastruktúrás beruházást is tudom említeni, de fontos lenne tehát emiatt, hogy legyen egy politikai irányítás, és a steering board ba illeszünk be javaslatunk szerint egy-egy tagállami képviselőt, pontosan annak érdekében, hogy az alap a mi céljainkat kövesse. Tehát itt a fenntartható növekedésről van szó, valamint a környezetbarát energia fejlesztéséről, ami a demokratikus elszámoltathatóságot illeti, ez egy másik alapvető dolog, akár az irányítást, akár a beruházásokat illetően. Ez a parlament az egyetlen közvetlenül a polgárok által megválasztott intézmény, és szükség van arra, hogy legyünk, legyen demokratikus ellenőrzésünk ezen terv szerint. A beruházási bizottság esetében, amikor kiválasztják a projekteket, illetve a bemutatott projekteket értékelik. Ami a beruházások jellegét illeti, a mi javaslatunk az lenne, hogy egy új kiegyensúlyozást kell létrehozni azon alap között, amely ö, infrastruktúrákra szállja a forrást, illetve az alapnak azon része között, amely a KKV-kra fordítja forrásokat, de valódi KKV-kat kellene itt előnyben részesíteni, amelyek a reálgazdaság szinte egészét képviselik a termelőágazatban az egész Európai Unióban. Nagyon fontos tehát ezekre összpontosítani, különösen az innovatív startup vállalkozásokra, amelyek kutatásfejlesztést végeznek, hiszen az infrastruktúrás fejlesztésekkel ellentétben ezek az innovatív vállalkozások garantálják nem csupán a a gazdasági, hanem a szociális erőlelépést is közép, illetve hosszú távon, és ez kell, hogy legyen az alap egyik célja. Ami a beruházási kritériumokat illeti, a kollégek már elmondták, azt hiszem, hogy ezzel egyetértünk, ami elhangzott azon térségeket kell előnyben részesíteni, amelyek a válság időszakában sokkal ö, inkább forráshiányal küzdöttek a beruházások esetében. Hogyha egysebességes Európát akarunk, ahol mindenkinek ugyanaz az esélye, akkor fontos az alap céljait ezen térségekre összpontosítani. És ö, mi is szeretnénk, hogyha a döntésekbe a helyi önkormányzatokat, helyi szerveket jobban bevonnák, akik jobban ismerik a területi sajátosságokat, és jobban tudják, hogy hol áll fenn ez a beruházási szakadék. Egy másik nagyon fontos téma az átláthatóság kérdése. Nagyon fontos ez, különösen a legutóbbi átláthatósági kritériumok fényében, amelyeket az EBB a múlt héten tett közzé aggódom, mert néhány héttel az alap létrejötte előtt az EBB által közértett átláthatósági kritériumok romlottak. Tehát szerintem jó lenne egy kompromisszumot találni a beruházások kiválasztásának, illetve az, az céljainak átláthatóságát illetően. Az utolsó dolog a garancia fedezet. Nem tudom, hogy hogyan lehet összeegyeztetni azt a célt, hogy legyen egy biztos garancia, egy biztos támogatás, hogy vonzani tudjuk a magánbefektetőket egy olyan eljárással, amely évről évre gyűjtögeti a forrásokat ehhez a garanciához, semmiféle biztonság nélkül. Itt szerintem a garanciát már <clears throat> kezdetektől kezdve létre kell hozni, és meg kell nézni, hogy milyen források vannak a garancián belül, hogy jogbiztonság jöjjön létre, hiszen különben bizonytalanság keletkezik két szempontból is. Egyrésztről az alap és a garancia szempontjából, tehát ez a magánbefektetők szemmel egy bizonytalanságot jelent, hogy lesz -e valóban ilyen garancia, hogyha az alaphoz nyúlnak, és másrésztről a költségvetés szempontjából is egy bizonytalan helyzet jön létre, hiszen ahogyan tudjuk, mindig nagyon nehéz megnézni, hogy honnan is vonjuk el ezeket a forrásokat, ez mindig probléma. Tehát szerintem ebből a szempontból azonnali bizonyosságra van szükség a garanciát, illetően, hogy hogyan fogjuk ezt finanszírozni, hogy aztán egy világos perspektívát tudjunk nyújtani a jövőbeli befektetésekhez. Jó munkát kívánok mindenkinek, valamennyi frakciónak, hiszen szükség van erre, szorít az idő, nagyon sok a munka, tehát az, hogy jól végezzük a munkákat, az bizonyosan nem könnyű dolog. Ez a mi megközelítésünk. Köszönöm. Merci, nous avons entendu. Köszönöm, hogy az elnök meghallgattuk két jelentéstevőnket, Fernandes urat és Bulman urat, az ennyi jelentéstevőket is meghallgattuk, most kezdjük a vitát, és azoknak adok szót, akik jelentkeztek, Tomá asszony szót elsőként. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőinknek, és valamely elkölcsi és politikai támogatásomról biztosítom őket, hiszen nagyon jó alapról indulunk ki és én is csatlakozom ahhoz a bizonyossághoz, amelyet Karas úr és Guardia Zabal asszony fogalmazott meg a parlament szendéket illetően, hogy egyrésztről lezerjük a munkát a megadott határidőkön belül, másrésztről pedig komolyan és hitelesen járjunk el, mert hatékonyá akarjuk tenni ezt a tervet. Van itt még néhány vitapont, legalábbis részemről három ilyen dolgot szeretnék felvetni, hogy javítsuk az alapot. Az első dolog a Költségvetési Szakbizottság tagjaként, ugye engem érdekel az, hogy ez a terv hogyan hat ki a költségvetésre, a garancia alap a költségvetésbe kerülés, ez nagyon jó dolog szerintem. Ez egy fontos garancia, és ezt bizonyosan nem szabad kétségbe vonni. Ezzel szemben viszont a költségvetési sor, amit választottak, ez probléma számunkra. Több, többen is elmondták ezt. A, az Európai Tanács, Európai Kutatási Tanács esetében ez súlyos problémákat vet fel a Horizont 20-20 költségvetési sor esetében, és erre a kérdésre válaszolnunk kell. Aztán a költségvetési rugalmasságra vonatkozó javaslat szerintem egy optimális mérlegelési lehetőséget tesz lehetővé éves alapon, és ez bizonyosan is bizonytalanság elem lesz a beruházók számára, mert ugye a garancia alapot a költségvetésből veszük ki, akkor a biztonság az teljes, utána már csak a választás, a költségvetési lehetőségek kiválasztása lesz a kérdés, ahogyan Guardia Zabal asszony is említette. Tehát én itt nem látok kockázatot, és azzal is egyetértek, hogy a 16 milliárdhoz ne nyúljunk hozzá a garancia alap esetében, ahogyan Fernandes úr is hangoztatta, az 50%-os választás a költségvetésből, nos ez is egy önkényes dolog, ez egy számadat, lehetett volna itt nem 50%-ot, hanem 30-40%-ot, vagy 25%-ot is választani, ez semmi nem változtat, ez a mechanizmus egyébként nagyon jól működik. Aztán itt van a kondicionalitás kérdése. Itt eh, Fernandes úr említette azt az elővigyázatosságot, hogy ne fékezzük le a projekteket, vagy ne, vála, ne zárjunk egyes projekteket eh, innen, ne veszítsük szem elől a prioritásainkat, a munkahelyteremtést például, hiszen ezt a tervet vagy beruházásokat ennek érdekében eszközöljük. Tehát a kondicionalitás és a munkahelyek összekötése számomra problémát nem okoz problémát. Aztán itt van ez a tény, hogy a Horizont 2020-ból vagy a Connecting Europe European Facility-ből vonnánk el forrásokat, ez azzal kockázattal jár, hogy a kiegészítő jelleg meg megszűnik, aztán ami az ötös cikkben él, szerepel a hozzáadott értékről, azzal egyetértek, aztán a régiók és a helyi befektetési bankok, ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani nem csupán a decentralizáció jegyében, hanem mert megmutatkozott, hogy a régiók és a helyi beruházási testületek vagy szervek azok, amelyek a helyszíni sajátosságokat, illetve a KKV-kat a legjobban ismerik, és a KKV-k projektjei a leginkább munkahelyet teremtőek, tehát javítanunk kell még ezt a szempontot is. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Döpré úr kap szót, saját nevében szól, illetve a Költségvetési Szakbizottság árnyék jelentős tévéjének nevében. Euh, Köszönöm, elnök úr. Az árnyék jelentés készítőt helyettesítem. Elnézést, hogy elkéstem, egy kis dolgom volt. Mindazonáltal, elnök úr, az első dolog, amit meg kellene vizsgálnunk, a következő. Juncker úr által uh, új eszköz uh, került javaslatra, és uh, úgy nem kell tekintenünk, hogy a régi hagyományos elemeket akarjuk újra bevezetni abba a programba, amit általában európai szinten támogatunk. Szerintünk újdonságként kezelnünk az új dolgokat, és nem szabad megpróbálnunk állandóan minden egyes rendelkezésbe olyan elemeket bevezetni, amelyek már olyan programokban megtalálhatók, amelyeket más finanszíroz. Tehát új eszközről van szó, újként kell kezelnünk ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. Aztán, ami a kritériumokat illeti. Úgy gondoljuk, hogy azon kritériumok, amelyek alapján ki kell választani a programokat, olyan kritériumok, amelyeket először is meg kell felelniük annak, hogy többletről van szó. Nem kohéziós eszközről van szó, hanem stratégiai befektetési alapról. Tehát befektetéseket kell finanszíroznia, amelyeket máshol a rendes mechanizmusok nem finanszíroznak. Kettő. Magas kockázattal rendelkező befektetésekről van szó, ahol nem lehet tudni, hogy milyen lesz a következménye ezeknek például a foglalkoztatottságra. Az interneten volt például egy kutatás, hogyha azt akarjuk megmondani, hogy hány munkahelyet fognak teremteni, erre nem tudtak válaszolni. Pedig ennek kellene a legtöbb ilyen munkahelyet létrehozni, és a legmagasabb növekedési rátát képviselni. Tehát olyan kritériumokat szeretnénk, amelyek nem ö, más stratégiai ö, célkitűzésnek ellent mondanak. Még akkor is, hogyha ezeknek konvergenciával kell ö, rendelkezni az egyéb Európai Uniós célokkal. Harmadik dolog. Úgy gondoljuk, hogyha ennek az alapnak esélyt akarunk adni, akkor újnak kell lennie, és új dolgokat kell tartalmaznia. Szerintünk nem szabad, hogy politikai interferenciát képviseljenek. Hallottam, hogy néhány kollega azt szeretné, hogyha a tagállamok a vezető bizottságban helyet kapjanak. Akkor mit jelent, hogy ott lesznek itt mindannyian, és egyszerűen arra figyelnek, hogy ezt a fajta beruházást nem tudják majd finanszírozni, meg bizonyos régiókat védenek csak, és ezt nem vesznek figyelembe? Ez egyáltalán nem felelne meg annak a logikának, amelynek értelmében ezt az alapot létre szeretnénk hozni, és aminek a céljának kellene lennie. Tehát emiatt a politikai interferencia miatt vannak fenntartásaink, még akkor is, hogyha a jelentéskészítők dokumentumában, amelyet egyébként üdvözlök, benne van, tehát az Európai Parlamentnek bizonyos kinevezések jogokkal kell rendelkeznie. Nem európai szakbizottságban vagyunk, és értékelni akarjuk a szakembereknek a munkáját, akik a befektetési projekteket fogják elbírálni. Minek alapján? hogy milyen sikereket értek eddig el, vagy milyen kritériumok alapján tudnánk értékelni őket. Egyáltalán nem tudom, hogy ezt hogy tudnánk megtenni. És szerintem ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk ma az, hogy egy eszköz koherenciáját biztosítsuk, és odafigyeljünk arra, hogy azon eszközök, amelyekre szüksége van a megfelelő működéshez, rendelkezésre álljanak. Tehát a lehető legnagyobb fenntartással élek, beleértve a két előadó módosítóit is, ami a mi intézményünk beleavatkozását illeti a vezetők és a szakértők kiválasztásába. Szerintem ennek semmi értelme. Ami a finanszírozást illeti. Úgy gondolom, hogy az alapvető dolog minden potenciális befektető vonatkozásában nem a mechanizmus, ahogyan táplálni fogjuk ezt az alapot, hanem az a garancia, hogy a garancia alap megfelelő pénzek, pénzforrásokkal rendelkezik. Ezen túl amit majd a bank finanszíroz, a 8 milliárd, a 16 milliárd, és 8 milliárd a költségvetésből kerül. De tudom, hogy vannak, akinek fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, nekünk nincs. Mi úgy gondoljuk, hogy a 8 milliárd jó összeg. Ami a garancia alap pénzellátását illeti. Csatlakozom azokhoz, és azt hiszem itt nagy a konszenzus ebből a szempontból, hogy ki van zárva, hogy úgy járjunk el, ahogy ezt a bizottság javasolja, hogy a Horizont 2020, illetve a Connecting Facility legyen a forrás. Itt az útmutatásnak annak kell lennie, hogy mindannyian odafigyeljünk arra, hogy minden megtegyünk annak érdekében, hogy legyen pénzforrása az alapnak, de hogy mielőtt még a programhoz fordulnánk, minden más költségvetési lehetőséget vizsgáljunk meg, és ne hiányozzon semmi a költségvetésből. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, mert tudom, hogy ez aggasztja őket, azokat, akik úgy gondolják, hogy ha 18-19-es cikke rendelkezéséhez nyúlunk, akkor nem lesz meg szabahihetőség. Ez egyáltalán nem így van. a költségvetési ö, megfelelésre oda kell figyelni. Minden egyes évben, minden egyes mechanizmus vonatkozásában a bizottságnak vagy nekünk kell köz, ö, ö, kezdeményeznünk a megfelelő költségvetési ellátást. A 18-19-es cikk egyetlen garanciát tartalmaz, hogy a Horizont 2020 vagy a Connecting Facility lesz a forrás. Ezt meg nem akarjuk. De ha azt mondtuk, hogy ha megfelelő forrásokat biztosítjuk az alapszámára, akkor a megfelelő mechanizmusoknak ugyanolyan megkötése van a költségvetésben. Tehát nem szabad, hogy a bizottságban azoknak, azoknak feleljünk meg, akik ezt a 18-19-es cikket emlegetik. Végül pedig, elnök úr, itt még nem igazán döntöttünk, és a kérdésünk az, hogy a bank és az Európai Bizottság közötti megállapodás delegált aktus kell hogy legyen. Vannak ennek előnyei, hátrányai. Ha jól emlékszem, vannak előnyei. Nyilván, mert ismerjük ezt az eljárást, de vannak hátrányai is, mert a delegált aktusokban van egy jelentős bizonytalansági tényező. Ez azt jelenti, hogy egy adott időpillanatban az Európai Parlament véget vettethet a delegált aktusnak. És ettől kezdve milyen helyzet alakul ki? Tehát a kérdésem az, hogy mielőtt még elindulnánk ezen az úton, legyen közöttünk részletes vita, mert az átláthatóságot és a parlamenti ellenőrzést a lehető legjobb szinten kell biztosítani, anélkül, hogy ehhez a megoldáshoz nyúlnánk. Hát ennyit szerettem volna elmondani most. Köszönöm szépen, elnök úr, e, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem... E, elnök úr, hölgyeim és e, uraim. Én a Kulturális és Oktatási Bizottságnak vagyok a raportőre. Ez a bizottság csak a, az alapok nagyon kis része fölött eh, desz, diszponál, ugyanakkor mégis eh, a projekt sikere szempontjából fontos területek ezek, mert eh, mindenfajta tervek fogalmazódnak meg abból a célból, hogy körvonalazzuk, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket. A bizottság próbálja védelmezni mindazt, amit a költségvetésben már elért a szakbizottság. Itt azonban érdemes rámutatni valami talán nyilvánvalóra. az európai gazdasági siker titka a versenyképesség, alacsony adó, energia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 Európában elérni, de a legfontosabb az az, hogy nem bonyolítjuk az egységes piac működését. A teherautós sofőrök németországi hát, kötelező minimálbére ennek az ellenkezője. Én üdvözlöm a raportőröknek a munkáját. Én itt is azt mondom, hogy a mielőbbi végrehajtás érdekében csak minimális módosítókat, módosításokat tegyünk. Köszönöm, Moody asszony, Claire Moody asszony. Köszönöm. Hát először is én is megköszönöm a raportőröknek a munkáját, és sok sikert a még elvégzendő feladatokhoz. De csatlakozok itt, csatlakozom itt a már elhangzott véleményekhez, miszerint eh, a parlament eh, dolga az, hogy eh, kellő időben megállapodjon, kollektív bölcsességet alkalmazva. Azt gondolom, hogy sok módosító azt mutatja, hogy a parlament javítani szeretne ezen a javaslaton, és azt szeretné elérni, hogy minél inkább megvalósuljanak a közös céljaink. Ehhez már csak két dolgot tennék hozzá. Az addicionalitást kell biztosítani, ami ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem vonunk el olyan pénzeket, amelyek már oda vannak ítélve, olyan célokra, amelyek szintén a növekedés szolgálják, például itt a Horizont 2020-ra gondolok, és a végén pedig, később pedig elemezni kell, hogy a beruházási terv a célokat teljesítette, ehhez először természetesen megfelelő kritériumokat kell létrehozni, az információkat hozzáférhetővé tenni és világossá tenni, hogy milyen eredményeket ér el a beruházási terv. Moszka asszony. Köszönöm, csak néhány további témát akarok felvetni azokhoz képest, amik már itt megémlítésre kerültek. Egy olyan kérdéstől kiindulva, amely nagyon fontos számomra. Ahogyan sokan már említették. Én is úgy gondolom, hogy itt egy valódi fontos lehetőséget nyitunk meg az országaink előtt, amikor is láthatjuk, hogy milyen nehézségekkel küzdenek intézményeink a demokratikus szavahihetőség újra megszerzésében. Tehát ezt az alapot a lehető legnagyobb mértékben arra is kellene használni, hogy ezt az erőfeszítést tovább erősítsük. Tehát itt nagy figyelmet kell szentelni a projektek láthatóságának, mind az ex ante, mind az ex post szakaszban, annak érdekében, hogy láthassuk, milyen közvetlen hatással bír majd ez az alap a polgárok, illetve vállalkozások életére. Szerintem ez kell, hogy legyen az a globális mentalitás, amely megmutatja, kijelöli az irányt valamennyi szakaszban, akár a módosítások szakaszában is, amit most végzünk. Tehát ez a művelet arra is szolgál, hogy a polgárok bizalmát helyreállítsuk. És most a részleteket illetően szerintem is az addicionalitás kritériumát mindig szem előtt kell tartani a beruházások esetében de jól mérlegelni kell itt azt is, hogy a folytonosságot is garantálnunk kell. Tehát figyeljünk erre az aggodalomra, figyeljünk arra, hogy a garancia biztosítandó, hogy az alap folytonosan működhessen, de mindenképpen mérlegelünk súlyoznunk kell a beavatkozásainkat e tekintetben. Aztán nagyon fontosak a kkv a módosítók, amelyeket itt benyújtottunk, nos azokban megpróbáltunk hivatkozni nem csupán a kkv vagy a mikrovállalkozásokra, mint olyanokra, hanem a klaszterekre, a vállalkozás hálókra is, hiszen ezek más és más jellemzőkkel rendelkeznek Európában, és valamennyi sajátosságra figyelemmel kell lennünk, hogy valamennyi vállalkozás be lehessen vonni az alap által szolgáltatott előnyökbe. Azt hiszem fontos, hogy jobban meghatározzuk a cross-border műveleteket, és fontos itt a következetesség az unió egyéb szakpolitikáit tekintve. Tehát meg kell néznünk, hogy mit is jelent a cross-border művelet, hogy olyan projekteket is be tudjunk illeszteni, amelyek olyan országokra vonatkoznak, amelyekkel egyre erősebb a kapcsolatunk, ahol beruházunk, és ez hozzájárulhat az uniós szakpolitikák következetességének erősödéséhez. Fontos az, hogy figyelembe vegyük az országok eltérő sajátosságait, ugyan ragaszkodjunk a regionalitás kritériumához, de vannak olyan országok, ahol beruházási szakadék áll fenn, éppen ezért fontos az, hogy megnézzük egyes országok korlátozott lehetőségeit is a területen, hiszen adott esetben alacsony a növekedés és magas a munkanélküliség az adott országban, és fontos ezen jellegzetességekre is utalni. Aztán az utolsó dolog, azt hiszem fontos a nagyobb érthetőség, az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok tisztázását illetően ezt a pontot is figyelembe kell vennünk, amikor jobb meghatározásokra törekszünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nem látok más szólásra jelentkezőt. Tehát kérem az Európai Bizottságot, Benjamin Angel úr képviseli, hogy ossza meg velünk a nézőpontját azon javaslatok fényében, amelyeket itt hallhattunk. Köszönöm Angel úrnak és Maria Zsó Baragannak is, aki az Európai Beruházási Bankot képviseli, és Angel úr után kap szót. Angel úr. Köszönöm, elnök úr. On um, uh, five points, on... Öt dologra térnék ki, a költségvetésre, az irányításra, az állami támogatásra, a jelentéstételre és az alap élettartamára. E, a költségvetési kérdésekkel kezdem, és ott látom, hogy a parlamenten belül igen eltérőek az álláspontok. A parlament, bocsánat, a bizottság meggyőződése az, hogy a parlament nem tudja csak úgy a finanszírozási tervet félretenni és azt mondani, hogy évente lesz a garancia alap meghatározva. Szerintem egy ilyen döntés kifejezetten illegális lenne, mert a 310-es cikke a szerződésnek világosan kimondja, hogy minden olyan rendeletet, amelyet elfogadunk, az illeszkedjen a több éves pénzügyi, pénzügyi tervbe, és a több éves pénzügyi tervbe egész egyszerűen nincsen egy 8 milliárdos marzs. Nem említem, nem ismétlem meg azt az érvet, amelyet Strasbourgban már mondtam, hogy az EU kiadásainak előreláthatóságát hogyan érinteni mindez, illetve a hitelminősítésünket, hanem ehhez tenném hozzá, hogy miért nem adunk hozzá egyszerűen egy milliárdot a tételekhez. Na most egy több éves pénzügyi keret módosítása az mindig egy nagyon bonyolult folyamat. A teljesítmény tartalékból való elvonás nem eh, vonná maga után az MFF felülvizsgálatát, ugyanakkor a strukturális alapok közös rendeletének felülvizsgálatát eh, magáhoval vonná. Ennek a rendeletnek az elfogadása 67 trialógus után volt csak lehetséges. Annak eh, az újra nyitása gyakorlatilag egy Pandora szelencéjével érne fel a rugalmassági eszközre is utaltak itt, mint finanszírozási forrásra. A többéves pénzügyi keret rendelete eh, nagyon egyértelmű, a rugalmassági eszközt eh, csak az éves költségvetési eh, gyakorlaton belül lehet felhasználni, miután az összes átcsoportosítási lehetőséget már kimerítették, éppen ezért egy több éves pénzügyi finanszírozásra nem lehet felhasználni. Márpedig itt ilyenről lenne szó. Tehát az 1A fejezetnél tartunk megint csak, és amikor az 1A fejezetnél tartunk, akkor a helyzet nagyon egyértelmű. Amennyiben el akarják szigetelni a CEFET, érinthetetlenné akarják tenni a CEFET és a Horizont 2020-at, akkor a, az 1A többi programja fogja a vágásokat elszenvedni, például az Erasmus. Azt akarják, hogy az Erasmusból vonjunk el? Ami a garancia alap méretét, ez nem zsarolás, nem, nem, nem zsarolok, eh, csak említem, hogy milyen problémák vannak az 1A fejezeten belül. Ugye az Erasmus, a Fiscalis és a Galileo vannak ott. Eh, ezek kicsik, kis tételek. A nagy tételek azok a CEF, és a Horizont 2020. Eh, ezek az egész 1A fejezet 70%-át ehm, adják ki. Ehm, három dolgot kell csinálni. Először is ugye az addicionalitást eh, biztosítanunk kell, eh, ez egy közös célkitűzése a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek. Az addicionalitás biztosításához olyan keretre van szükség, amely az EBB számára a nagyobb kockázatvállalást teszi lehetővé. Amennyiben a garancia alap méretét csökkentjük, akkor elmosódik az üzenet, nevezetesen, hogy tényleg mást akarunk-e csinálni, mint amit eddig csináltunk. A kiszámíthatóság az EU költségvetésben szintén fontos. A kockázat kalibrálás amelyet az EBB és a bizottság együttesen végeztek el, arra az eredményre jutott, hogy eh, a várható veszteség kockázat eh, miatt 6,5 milliárdra tehető, és erre fölmerül a kérdés egy, egyesekben önök között, hogy akkor miért nem 6,5 milliárd a garancia alap. Nos, erre a becsületes válasz az, hogy ez statisztikai valószínűség számítás alapján készített becslés. A gyakorlatban derül ki, hogy milyen veszteségeket szenvedünk el, és nekünk meggyőződésünk, hogy egy pufferre van szükség, amely meghaladja a, a becsült összeget, és e, semmiképpen nem következik be az, hogy az éven belül egy költségvetési dráma bontakozik ki a finanszírozás hiánya miatt. E, ami a hátterét illeti e, a, a tervnek. Ugye azt mondták, hogy nagyon kevés állami pénz áll rendelkezésbe, vagy közösségi pénz áll rendelkezésbe. Én én azt gondolom, hogy van olyan boríték, ami e mögött áll. Uh, uh I think was Mr. Fernandez. Uh, uh, Fernandez úr mondta azt is, hogy a garancia alapon túlmenő tételeket is figyelembe lehet venni. Ezt megvizsgálhatjuk, és szintén elhangzott az is, hogy egy rendezvú klauzulát kell beiktatni, ami gyakorlatilag kapcsolódna a félidős felülvizsgálathoz. Uh, we... Ami az irányítást illeti, ott óva intenénk attól, a kísértéstől, amely abban áll, hogy delegált aktusban legyen meghatározva az útmutatás, a beruházási útmutatás. Amennyiben ez így történik, akkor 28 tagállam kommentálhatja, valamint 12 szakbizottság kommentálhatja ezt a guideline-t. E, amennyiben ez történik, akkor egy iszonyatos karácsonyfánk lesz, nagyon hosszú vita, miközben mi ugye elvileg minél gyorsabban a tervet útjára akarjuk bocsátani. Megértem azt persze, hogy nem akarnak biankó csekket adni a bizottságnak, nyilván valami fajta megfelelő módszert kell kitalálni, hogy önök is megkapják az információt, illetve legitim aggodalmaik valamilyen módon tisztázódjanak. A, a forrás, illetve az alapszintű részvétel a steering boardban tagállamok részéről, vagy beruházók részéről. Az eredeti bizottsági javaslat tartalmazza ezt a, jelentős, ezt a lehetőséget. Nem is precedens nélküli, mert van egy sor olyan eset, amikor a, az alapok kezelésében, például az Európai Beruházási Alap kezelésében a magánszektor is szerepet játszik a közösségi e, szereplők mellett, amennyiben a parlament e, osztja a tanácsnak azt az álláspontát, álláspontját, hogy a részvételt korlátozni kell a bizottságra és az EBB-re, és ennek megfelelően álljon fel a testület, a board, akkor azt a bizottság nyilván figyelembe fogja venni. Ami az Investment Committee-t, a Beruházási Bizottságot illeti, már a múltkor is fenntartásaimat hangoztattam azzal kapcsolatban, hogy politizáljuk a bizottság tagjainak kiválasztását, ugyanis a tagok teljesen függetlenek kell, hogy legyenek. Ez alapvetően egy sarokköve a javaslatunknak, ha csak a gyanú árnyéka is vetődik az ő függetlenségükre, akkor gyakorlatilag hasba szúrjuk magunkat, és e, nem fog megérkezni az a magántőke, ami az egész dolognak az értelme. Tehát nagyon óvakodni kell itt ezen a területen a kockázattól, és Deprei úr is mondta, hogy szakértő tud csak kiválasztani szakértőt. Na most én a beruházási alappal szeptember óta foglalkozom, és én magam sem tudnám még megmondani, a, hogy ki lehetne a megfelelő szakértője ezeknek a témáknak, hogy ott üljön ebben a testületben, ebben a bizottságban. Tehát tényleg a szakértők tudják csak kiválasztani a szakértőket. Egyesek arról beszéltek, hogy meg kell erősíteni ennek a testületnek, ennek a bizottságnak a függetlenségét, és ebben teljesen egyetértünk. Tehát ebben az értelemben a rendeletnek a, a megerősítésével nekünk nincs gondunk. Olyan aggodalom is elhangzott itt, hogy legyen meg a bizottságon belül a megfelelő kompetencia mix, ezzel teljes mértékben egyetértünk, és azt gondoljuk, hogy eh, a meg kell, hogy legyenek a megfelelő kompetenciák, a parlamenttel ebben együttműködünk, működünk, az Európai Parlament azon igénye, hogy a managing director kiválasztásába jobban beleszóljon. Na most azt megértik, hogy az új javaslatok körében ezt már, ezt már átgondoltuk, ami a regionális szereplők, illetve az önkormányzati szereplők bevonását illeti. A projektek nincsenek centralizálva a rendeleten belül, tehát eh, bárki beküldhet az EBB-hez egy projekttervezetet, és ha az EBB úgy dönt, hogy ez eh, életképes, eh, ugyanakkor nem finanszírozható a normális EBB-s e tevékenységből, hanem az EU garanciája szükséges hozzá, akkor átküldi a az Investment Committee-nek, a Beruházási Bizottságnak, és majd az dönt. De nincsen ilyen e, tagállami szűrés, amely megszűrné az esetleges javaslatokat. Magánbefektető, helyhatóság mind küldhet be projektet, és az elemzést pedig függetlenül végeznék. Ami az állami támogatást illeti, mindannyian tudjuk, hogy az állami támogatások ügye egy fontos pont. Ebben is egy útmutatót, egy guidelines fogunk kiadni, hogy az, amit mi javaslunk, az, az konzisztens az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal. Ez a guideline, ez viszonylag egyszerűnek szánjuk, E, ugyanis nem akarjuk terhelni a tervet és lelassítani azt, viszont konzekvensnek kell lenni, mert az alapvető elvek például az infrastruktúrára vonatkozó, vagy a túl kompenzáció tilalma, e, azok olyan elvek, amiket, e, amiket mi is vallunk, és itt is szeretnénk érvényesíteni. Mivel a Beruházási Bizottság fogja majd ellenőrizni az állami szabályoknak való, eh, állami támogatási szabályoknak való megfelelést, ez gyakorlatilag egy gyorsított eljárást jelent, mert eh, jelenleg, ha egy tagállam egy projektet akar, akkor a versenyfőigazgatóság mint egy egy év alatt fogja ezt a konzisztencia ellenőrzést elvégezni. Eh, a versenyfőigazgatóság két hónapot fog kapni ebben a folyamatban, tehát nem kell attól tartani, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak való megfelelés vizsgálata fogja lassítani ezt az ügyet. Sok módosító az értékelési követelmények, illetve jelentéstételi követelmények szigorítását, erősítését szolgálja ez, ezeket, ezeket támogatólag vizsgáljuk meg. Kérem, hogy fejezze be hamarosan, mert majdnem befejeztem. A bizottság azt javasolja, hogy a garancia újra feltölthető és újra felhasználható. A bizottság a tanácssal való megbeszélések során úgy azt tűnt ki, hogy abba az irányba mozdulunk el, amit önök is itt említettek és támogattak, de mindenképpen új dologról van itt szó, ami azt jelenti, hogy három év után egy nagyon alapos felülvizsgálatra van szükség, és akkor kell eldönteni, hogy kell-e kiigazítani, változtatni dolgokat, ami azt hiszem, hogy egy józanész elvének megfelelő eljárás. Még egyszer megköszönöm a parlament képviselőit a nagy érdeklődésért. 2000 módosító ez azt mutatja, hogy nem csak a bizottságnak prioritásos projektje hanem a parlamentnek is elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Euh, Köszönöm, Angel úr. A költségvetési gondolatai nyilván eljutottak a kollégákhoz. Böge úr szeretett volna szólni, mielőtt még az előadók kapnak szót. Persze, elnök úr. Right. Nos, nagyra becsülöm a bizottság bölcsességét, de azt az arroganciát, amivel itt megvédi az álláspontját, nos, hát ez nem megfelelő. Persze, hogy nagyon sok szerződés van, de aztán az a kérdés, hogy a 2,1 milliárd a fel nem használt másból fel lehessen használni. Ez a költségvetési eljárás része 0 ez a 10%-os költségvetési rugalmasság, ez a több éves pénzügyi keretre érvényes, ez a, hogyha 8 milliárd ö, eurós garanciát nem ö, biztosítják, mi ezt szeretnénk, de szeretnénk mindenképpen az eljárás tisztaságát is megtartani. Tehát tanácsolom, hogy ö, miről tárgyaltunk a múltban, és hogyan ö, jártunk el a Galileo, az ITER, az élelmiszer ö, eszköz esetében, vagy a konjunktúra csomagok esetében az előbbi Barrózó Bizottság részéről. Ha így járnak el, akkor csak az időnket ö, vesztegetjük, és és a falnak megy a bizottság, tehát még egyszer gondolják ezt Tehát Köszönöm. Elnök, köszönöm Bőge úr. Maria Sobaragan asszonynak adok szót az Európai Beruházási Bank részéről. Thank you very much, Chairman. I... Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék minden képviselőnek köszönetet mondani, hogy a Beruházási Banka ma képviseltetheti itt magát, meghallgathatja önöket, illetve azért a támogatásért is, amelyet segítik a beruházási bankot, amely stratégiai beruházások felé irányítja az alapot. Ez nagy felelősség számunkra, ennek tudatában is vagyunk, és szeretem volna ezt tudják. Gyakorta arra gondolok, amit a gyerekeim mondanak, csökkentsük, használjuk fel újra, és újra felhasználjunk mindent, például az állami alapokat is, de ugyanakkor segítsük elő a beruházásokat, a befektetéseket. Erről beszélünk most. Növekedésre, foglalkoztatottságra, hosszú távú versenyképességre van szükség az Unióban csökkenteni kell az alapok felhasználását, miközben segítjük a befektetéseket. Ugyanakkor újra kell felhasználnunk azt a tőkét, amely az önök elemzésének köszönhetően, és remélhetőleg arra következtetésre fogunk jutni, hogy a beruházási bank megkapja ezt a 16 milliárdot, 5 milliárd tőke kapacitást fogunk biztosítani, 60 milliárd műveletre. Hadd mondjam el azt, hogy a berázási bank a 60 milliárdot készpénzben adja, tehát ez tőlünk származik, a garanciának köszönhetően, annak köszönhetően, hogy a berázási bank három ával rendelkezik, és hogy a tőkepiacokat mobilizálni fog, fogjuk tudni, erre nagy szükség van. A másik hozzájárulásunk a kapacitás. Minden munkatársunk ezen fog dolgozni újra fogunk hasznosítani dolgokat, mert itt koncepcionális változásról van szó. Az alapok, hitelek helyett támogatások, garanciák lesznek. Három fontos dologról kapcsolatban nagyra értékelem a véleményüket. Az első a garancia, ennek szolidnak kell lennie a bank részéről. Hallottam a szavakat, unconditional és revocable, tehát feltétlen nélküli és visszavontatlan, ezek alapvetően fontosak. Ez a garancia számára elengedhetetlen szükséges. Nagyon fontos, hogy ne legyen ez a garancia fragmentált. A kedvezményezettek, a beruházási banknak kell lennie, a bank a nemzeti bankokkal együtt fog összefogni, a támogatást biztosító bankokkal, és megfelelő platformon. De tudnunk kell azt is, hogy végül is ki a felelős a 315 milliárdért, és ezért a beruházási bankra és a bizottságra kell tekintenünk. Ne legyen fragmentált semmi, ne aprózzuk fel ezt a pénzt, feleljünk meg az EU politikáknak, és néha nem nemzeti érdekeknek, és ne aprózzuk fel tovább a pénzpiacokat. Az nem segítene, ami a hihetőséget illeti annak, amit el szeretnénk érni. A kiegészítő jelleg, ez is fontos, nagyon fontos elem. Tudjuk, hogy nem úgy kell eljárnunk, ahogyan eddig tudjuk, hogy finanszírozásra van szükség olyan területen, ahol megfelelő feltételekkel nem áll rendelkezésre. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésre finanszírozás, mert hogyha ez így van, akkor talán nem kellene finanszírozni, de hogyha nem megfelelő, normális feltételek mellett, ami a finanszírozás feltételeit, hosszúságát illeti, olyan finanszírozást kell biztosítani a banknak, ami több mint hat hónapos. Aztán a KKV-k kapcsán. Nem csak a kialakulásuk pillanatában, hanem növekedésük során is segítenünk kell őket. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az Európai Unión belül a KKV-k biztosítják a legtöbb munkahelyet. Minden négy, negyedik euró, amit mobilizálunk, minden négy euróból, amit mobilizálunk, egy legalább a KKV-kra szánt és ezt kell együtt a bizottsággal biztosítanunk. Nos, mi a felosztási hálózat? Hát a bank. Ezt meg kell erősíteni, ez már is létezik, mint hálózat, úgyhogy meg kell erősítenünk, ez biztosítja a szavahihetőséget, ami a kiegészítő jelleget illeti még egyszer elmondom, olyan projektekre van szükség, amelyek gazdasági szempontból kerülnek kiválasztásra, de ehhez hozzájárul még a szociális környezetvédelmi aspektus is, és a bankunk itt is rendelkezik tapasztalatokkal. Már is körülbelül 500 ilyen projektet finanszírozunk éves szinten. Ezzel a további 150-200 projektet kell éves szinten még finanszíroznunk, úgyhogy a tapasztalataink megvannak. Használjuk fel, nem a nulláról kell elindulnunk. Ami az irányítást illeti, ami minket illet, fontos, hogy egyszerű, egyértelmű legyen, ne legyenek további rétegek vagy bonyolítás az egész folyamatban. kiegyensúlyozottnak kell lennie, ami a befektetési bizottságot illeti szakmai alapon kell kiválasztani a résztvevőket, az ágazatokat és a nemzeteket képviselni kell, hiszen az Unió különböző területéről szükség van az ismeretekre és tapasztalatokra. Így támogatjuk teljes mértékben a bizottsági megjegyzéseket. A befektetési bizottság tagállamoknak bizonyos korlátok között kell tudnia felhasználnia a garanciát. Nem ők választják ki a projekteket, hanem a befektetési bank, a beruházási bank. És mivel ezeket a projekteket az unió garanciája segítségével tudjuk ezt finanszírozni. Végezetül tehát két dolgot szeretnék megismételni, amelyeket itt hallottam a mai napon. Az első, hogy most van szükség a befektetések fellendítésére. Tehát sürgős a fellépés. Nagyra értékeljük a képviselők, illetve az Európai Parlamenti munkatársak erőfeszítéseit, a bizottság és a tanács ugyanígy jár el, és a bank is megteszi, ami neki kell tennie. Hát olyan projektekre van szükség, amelyek most születnek. Végül bizalmat kell építenünk a piacon, a piacokon, meg kell nyernünk az európai vállalkozások bizalmát, általánosságban pedig a bizalmat az Európai Unióban. És mint európai intézményeknek, a parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak és a befektetési beruházási banknak közös a feladata. Mindenkinek megvannak a korlátai, de közösen kell, hogy elérjük ezt, ami minket illet, készek vagyunk ezen felelősség felvállalására. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most Bulman úr következik, mint az egyik előadó. Tisztelt elnök úr, az idő okai miatt Strasbourgban a záró megjegyzéseket, illetően az európai bizottság és beruházási bank képviselőihez majd ott fogom intézni a szavaimat. Most a kollégákhoz szólnék, hiszen ez a módosítókról szóló vita volt, tehát a kollégáknak szeretnék válaszolni ebben a rövid időben, talán egy előzetes megjegyzés még. Hát az idő mindig szorít minket, hosszasan meghallgattam a kollégákat, és talán még egy előzetes megjegyzés. Az én tudomásom szerint, az európai szerződések szerint, eh, hogyha a bizottság jogalkotási javaslata él, akkor a tanácsnak, illetve a parlamentünknek eh, meg kell állapodni az adott jogszabályban. Azt hiszem, hogy még mindig ez a helyzet, Azaz, ez azt jelenti, hogy a bizottság nem alkothat önállóan törvényeket, talán egyesek ezt sajnálatosnak tartják, de még mindig az európai szerződések világában élünk, és éppen ezért eh, lenne értelme a parlamentet és a tanácsot a tárgyalási folyamatba bekapcsolni minél hamarabb. Ugyanez érvényes az Európai Beruházási Bankra, hiszen ez itt egy központi szereplő, ezt is akarjuk, legyen is központi szereplő, de az Európai Beruházási Bank az európai politika eszköze, tehát nem európai jogalkotási szerv az Európai Beruházási Bank. Ezt is fontos megjegyezni, mert európai parlamentként tisztelt elnök urak, teljes felelősségünkkel élni akarunk, nem akarunk ebből leadni. És hitet teszünk amellett, hogy a tanácsra együtt felelősek vagyunk azon garanciáért, amely a költségvetésből származik. Tehát mandátumunk gyakorlása során teljes felelősséggel, és azt hiszem, hogy valamennyi kolléga támogat engem ebben, fogunk eljárni és a mai vita mély benyomást tett rám, mert szinte soha, vagy legalábbis ritkán láttam egy ilyen összetett dosszéval kapcsolatosan azt, hogy a különböző formációk a parlamentből részt vesznek, ugye különböző szakbizottságok vagy frakciók kész, résztvevői, és ennyire egybehangzóan érvelt mindenki. Ez nagyon ritka. Azt hiszem, hogy nagyon erősen támogatjuk egymást, egységesek vagyunk, és a parlament részéről nincs probléma abban, hogy gyorsan dolgozzunk. Néhány pontot szeretnék most kiragadni, amelyek nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Különböző frakcióbeli kollégek helyesen mutattak rá arra szerintem, hogy az Európai Beruházási Alap nem helyettesítheti, nem válthatja fel a strukturális reformokat. A bizottság alapvető megközelítése az, hogy ez a stratégiai beruházási alap csak egy pillér, amihez hozzá kell, hogy csatlakozzon a strukturális reformok pillére. Nos, még egy megfontolandó dolog, hogyha először gondoskodni tudnánk arról, hogy a pénz pont oda folyik majd, ahol szükség van rá, akkor ez már egy hatalmas strukturális reformnak számítana, amit mindenképpen támogatnánk. Aztán másrésztről, és most egy példát szeretnék felhozni, amely a meghallgatásaink során igencsak inspirált minket. Egy kutatási platform jött el hozzánk, a néppárti kollégák javaslatára hívtuk meg őket, és ők beszámoltak arról, hogy milyen magas minőség jön létre itt például az oltóanyagok esetében, amelyet itt Európában dolgoznak ki, vagy alakítanak ki, és egy újraszabályozás szükségességét vetették fel, hogy gyorsan lehessen jó minőségű oltóanyagokat az európai piacra hozni. Azt hiszem, hogy az újraszabályozás itt mindenképpen nagyon lényeges, és a struktúrás reformok is azok jó értelmében. Nos, azt hiszem, hogy itt a szabályok inkább technikai jellegűek, és e tekintetben biztosan minőségi válaszokat fogunk találni a kérdésekre, ezekről erről meg vagyok győződve, és köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásukat. Nem tudnám jobban lezárni, mint ahogyan Karasz úr megnyitotta a vitát. Igen, akarjuk az alapot, akarjuk az időtervet, ezt be akarjuk tartani, nem akarjuk, hogy kudarcot valljon, és egy olyan eredményt akarunk, amely nem, nem egy LBB plusz, hanem egy új dolog, amihez valamennyien hozzá tudunk járulni az európai polgárok sikerei Eh, érdekében. Merci, monsieur le... Köszönöm. Sur la question du financement qui Fernandes úr. Nos, ami a finanszírozást illeti, ez a legnehezebb kérdés. Mi parlament javasoltuk a visszavonhatatlan szót, a feltétel nélküliséget eh, a garanciára. Azt akarjuk, és ezt védjük, hogy szavahihető legyen és sose fogom azt javasolni, ami ezt megkérdőjelezi. Azonban vigyáznunk kell, mert hogyha valaki azt mondja, hogy a mi álláspontunk félelmet kelthet, csökkentheti a szavahihetőséget, akkor óvatosan kell eljárni, mert ez azt akarja mondani, hogy a bizottság javaslata félelmet kelhet, kelthet és csökkentheti a szavahihetőséget. Mit is akarok ezzel mondani? Nos, a bizottsági javaslat az egyetlen dolog, amit tesz, csökkenti 3,3-re a Horizont 2020 esetében és 2,7 esetében a Connecting Facility vonatkozásában a kötelezettségvállásokat. És évente ez történik. Gyakorlatilag egy olyan dokumentumról van szó, ami nem kötelező jellegű. És ez azt jelenti, hogy akármi is lesz a végleges álláspontunk, éves szinten születik meg ez, az, ez a garancia alap, és a pénzügyi ki, dokumentumban csak a végleges dolog lesz. A bizottsági javaslat persze nem volt katasztrófa jellegű, mert mi is éves szinten a rugalmassági eszközből kiindulva 10 a növelhetünk, vagy csökkenthetünk dolgokat a programokon belül, persze változtathatunk, nyilván a tanácsal együtt. Ez azt akarja gyakorlatilag jelenteni, hogy ha a mi javaslatunk veszélyeztetheti az alapszerződést, ez nagyon veszélyes dolog, mert ez akkor azt is jelenteni, hogy a bizottsági javaslat megkérdőjelezi az alapszerződést. És például mi a helyzet a két milliárddal a flexibilitás, a rugalmasság terén? Ez egyáltalán nincs benne a rendeletben, mert azért egy dolgot mindenképp el kell mondani, nevezetesen, ha a jogalkotói hatóság nem mondhatja azt a költségvetési hatóságnak, hogy hogyan alkalmazza a rugalmasági eszközt, és egyáltalán milyen sorrendben. A lényeg az, hogy legyen alap, legyen júniusban egy alap, mégpedig megbízható alap, hogy sikeres legyen. És van egy olyan célunk, amely közös. Mindannyian azt szeretnénk, hogy végül csökkentsük a hatást azon ö, projektek vonatkozásában, amelyek nagyon fontosak, a Horizon 2020 és a Connecting Europe. Volt egy javaslatunk, nevezetesen a garancia alap, amelyet ne csak 2014-2020-ra hozzuk létre, hanem az utáni időszakra is. Mert egy dolog egyértelmű, ezt meg kell gondolni, és ezt nem szabad elfelejteni egyiknek sem. A garancia alap nyilván nem csak 2020-ig fog létezni. Az első évek során nyilván szükség is lesz rá. Javaslatok, megoldások persze, hogy kell, hogy szülessenek. 2017-ben jó alkalom lesz a felülvizsgálatra, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata során. Köszönöm szépen a munkát! A 2730 ö, ö, módosító már önmagában jelzi, hogy sok a munka itt, de ez a feladatunk. A demokratikus legitimitás keretén belül javító céljaink vannak. Ez mindig is így volt, és ez is lesz. Ez egy új lehetőség, ami ugyanúgy kihívás is a régiók számára, a kutatás számára, és mindenki számára. Egy dologról tegnap nem beszéltünk, ami fontos, a tanácsadó testület. Azért akarjuk, hogy ingyenes legyen, hogy a legszegényebb régiók is odafordulhassanak és strukturálhassák programjukat. Aztán van még egy dolog, ami nagyon fontos, a politikai jelleg, a beruházási bizottság, a vezetőtestület, a delegált jogi aktusok szintjén, ezeken mind el kell gondolkodni. Egyetemű. A kiegészítő jelleg elvét képviseljük és támogatjuk. Nyilván kiegészítő jelleggel bír mind a kettő, szükség van a befektetésekre, a növekedése. Ezt a munkát vállaltuk fel, tudván, hogy az állampolgárok olyan Európát érdemelnek, amiben növekedést, munkahelyteremtést tapasztalunk, és ezekkel a választott képviselőkkel együtt köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bízzunk abban is, hogy a tagállamok is majd bizalmukról tesznek ö, tanúbizonyságot, és a végén megszületik az alap. Roberto kérjenek, adom meg a szót. Köszönöm, azt gondolom, hogy nagyon hasznos konstruktív ülést tartottunk. Egy, egy kevésbé konstruktív és bölcs hozzászólástól eltekintve, amit a bizottságtól hallottunk, a szerződés kreatív értelmezésétől óva intenék. Ugyanakkor láttuk, hogy a kollégák megpróbáltak megpróbálták életképessé, egészségessé, fenntarthatóvá tenni a Juncker tervet. Azt tartom különösen biztatónak, hogy a pénzügyi, technikai, gazdasági észszerűsége a tervnek és az addicionalitás fontossága, nevezetesen az, hogy új pénzek jöjjenek, amelyek egyébként nem lettek volna befektetve ezekbe a dolgokba az Európai Unióban, és ez, ezek, ezt biztatónak tartom. Én azt remélem, hogy a bizottság nem azt mondja, hogy a Single Resolution Boardnak tegnap először találkozó képviselői, azok politizáltak csak azért, mert mi választottuk meg a bankszanálási eh, testületnek a eh, tagjait. Eh, én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a parlament nagyon világosan fogalmaz, még ami a delegált aktust illeti, az is azt jelenti, hogy a bizottságnak való delegálás az valójában a politizálás elkerülése. Ez tehát a mi ez a mi hozzáállásunk, önöknek akarunk delegálni mindent, amit csak lehet, pont azért, mert el akarjuk kerülni a politizálását ennek az alapnak, de biztos vagyok abban, hogy a raportőr, raportőrök jó munkát tudnak végezni. És én magam biztos vagyok abban, hogy az év második felére egy jól működő Juncker tervünk lesz. Én ezt osztom mármint azt, amit Robert Gatieri mondott most, nagyon gazdag, konstruktív vitát láttunk, és arról van lesz, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy ez a beruházási terv hatékony legyen, és már ősztől indulhasson. Ehhez a bizalom elengedhetetlen és a kis rugalmasságra is van szükség a pénzügyi eszközökben, illetve az éves töbleteknek egy részét fel lehet használni arra, hogy a garancia alap megtöltött legyen, anélkül, hogy megvágnánk programokat az MFF-en belül a, már ma délután az árnyékelőadók és a raportőrök leülnek annak érdekében, hogy kompromisszumokat érjünk el. 13.30-kor lesz ez. A következő közös bizottsági ülés az ECON Budge az április 20-ára van tervezve. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és legyünk biztosak a saját képességünkben, hogy egy hatékony szöveget tudunk kidolgozni. Köszönöm, bezárom, bezárom az ülést.